Goed, collega's, eh, welkom. Eh, ik vervang deze namiddag meneer... Tisztelt kollégák, Taja urat fogom most helyettesíteni a délután első részében. El kellett menni egy másik ülésre. Úgy tudom, hogy holnap egyébként majd itt lesz velünk. Szeretnék üdvözölni mindenkit. Mindenki megkapta a napi rendtervezetet legjobb tudomásom szerint csak egyetlen megjegyzésem van ezzel kapcsolatban, ez pedig a hetes napi rendi pontra vonatkozik. Ezt a hetes napi rendi pontot Rivellini jelentéstevő kérésére el fogjuk halasztani aki ezzel a ponttal még foglalkozik, úgyhogy nem fogjuk ma megtárgyalni, de nem tudom, hogy esetleg egyetértenek a mert ha igen, akkor folytatjuk. A kettes napirendi pont elnöki Közlemények. A Kond News kiadványunkban láthatják, hogy az interneten is közvetítik ezt a ülést. A titkárságban pedig két új szemét üdvözölhetünk, Caroline O'Sullivan asszony, illetve Olivier Sotier urat. Úgyhogy üdvözöljük Önöket! Nagyon örülünk, hogy velünk dolgoznak a továbbiakban, és egészen biztos vagyok benne, hogy jól fogunk majd együttműködni. Következik akkor a hármas napi rendi pont jegyzőkönyvek jóváhagyása június 17-18-i üléseink, illetve a július 1-i ülésünk jegyzőkönyve, hogyha nincsen megjegyzés ezzel kapcsolatban, akkor ezt elfogadottnak tekintem, és az első tartalmi ponttal foglalkozunk a továbbiakban, ez pedig a 7 per 2013-as számú külön jelentés, teremtett az európai globalizációs alkalmazkodási alap uniós hozzáadott értéket a munkájukat elvesztett munkavállalók újbóli beilleszkedése tekintetében. Ez a címe. Itele úr is eljött hozzánk, az Európai Számvevőszék képviseletében Jan Mulder a jelentéstevő, úgyhogy most akkor a számvevőszék képviselőjének fogom megadni először a szót, meghallgatjuk a bevezetőjét, majd ezek után a jelentéstevőt hallgatjuk meg, és kíváncsian várom azt is, hogy szeretne valaki hozzászólni. Ha igen, akkor természetesen összeállítjuk a felszólalk listáját. Itele úr, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani azért a lehetőségért, hogy az Európai Számvevőszék külön jelentését bemutathatom önöknek a globalizációs alapról. Most, amikor megpróbálunk megállapodásra jutni az Európai Tanácssal az új ETF szabályozással kapcsolatban, erre egyébként majd vissza fogok térni a későbbiekben. Mielőtt rátérnénk az ellenőrzésre, az auditra magára, először is szeretnék a globalizációs alappal foglalkozni, illetve annak hátterével. Ezt az alapot 2006-ban hozták létre, annak érdekében, hogy az EU szolidaritást mutasson a tömeges elbocsátásokkal fenyegetett munkavállalók irányába. Az alapnak az volt a célja, hogy elősegítse a munkaerőpiacra történő visszailleszkedést oly módon, hogy személyre szabott szolgáltatásokat, összehangolt csomagokat hoz létre. Ebbe tartozik például az aktív munkaerőpiaci intézkedések, mint például a képzés, az önfoglalkoztatáshoz való segítség, a coaching. Ezen kívül pedig jövedelemtámogató intézkedéseket is alkalmaznak -e az alapon belül. Az első alkalmazkodási alap irányuló felhasználás 2007 elején valósult meg. Az audit alkalmazkodási körét illetően 8 esetet vizsgáltunk meg 4 tagállamban, és olyan tagállamokkal is foglalkoztunk, amelyek soha nem használták fel ezeket a tagállam, ezt a támogatást, illetve egy félidős értékelést is alkalmaztunk. 89 kérelmet vizsgáltunk meg, 627 millió eurós értékben, és mielőtt az eredményekre rátérnek, egy valamit szeretnék kiemelni. Az alap célja rendkívül széles körben elfogadott és nagyon fontos. Annak, ennek az a lényege, hogy az elbocsátott munkavállalók visszatérjenek a munkaerőpiacra. Az audit az ellenőrzés során az alábbiakat állapítottuk meg. Először is gyakorlatilag minden jogosult munkavállaló személyre szabott és jól összehangolt szolgáltatásban részesült. Ez egy nagyon pozitív elem. A következő, hogy a munkaerő piacra történő visszailleszkedés nem lehetett megbízhatóan ellenőrizni, ugyanis az adatok nem voltak eléggé részletesek, illetve eléggé megbízhatóak. Ezen kívül pedig nagyon fontos észrevételünk volt, hogy a vizsgált 8 esetből csupán egyetlennél volt egy számszerűsíthető, objektív, megállapítható eleme a visszailleszkedésnek a célkitűzések teljesítésével kapcsolatban elég nehéz azokat megvizsgálni, hogyha nincsenek célkitűzések. Az alap nagyon fontos és jó intézkedéseket tartalmaz, azonban olyan, főként olyan jövedelemkiegészítő támogatásokra használták, amelyeknél a tagállamok amúgy is megadták volna ezt a támogatást. A vizsgált esetekkel kapcsolatban több mint 50%-ban tapasztaltuk azt, hogy a támogatások főként a jövedelemkiegészítésre vonatkoznak. Személyes véleményem szerint a támogatásra kellett volna legtöbb összeget fordítani, és úgy tűnik, hogy az alapfinanszírozásából erre meglehetősen keveset használtak fel. Átlagban csupán a az alap kiadásainak 26%-át fordították képzési támogatásra. Érdemes megemlíteni egyébként, hogy az alappal kapcsolatos rendeletre vonatkozó intézkedéseket az Európai Szociális Alapból is lehet finanszírozni. Az alapnak az a célja, hogy gyors reakciót gyors reakciót nyújtson az elbocsátásokra, azonban átlagosan 41 hét telik el a kérelem, illetve az anyagi pénzügyi támogatás készhezvétele között. Egyes tagállamoknál ez egy fő oka volt annak, hogy az alapba egyáltalán nem nyújtottak be kérelmeket. Elnök úr, az audit megállapításai alapján a következő ajánlásokat fogalmaztuk meg. A tagállamoknak és a bizottságnak biztosítaniuk kell az aktuális és megbízható adatok rendelkezésre állását. Ez rendkívül fontos annak érdekében, hogy monitorozhassák a célkitűzések megvalósítását, illetve hogy a különböző intézkedések eredményeit össze tudják hasonlítani az európai jogalkotóknak figyelembe kell venni az EU finanszírozás korlatozását azokra az intézkedésekre, amelyek valóban uniós többletértéket biztosítanak, nem pedig a nemzeti jövedelemtámogató intézkedéseket finanszírozni ebből. Van arra lehetőség, hogy eh, ilyenfajta korlátozást bevezessenek a finanszírozással kapcsolatban. Ezen kívül pedig az európai jogalkotóknak az EGF-fel kapcsolatos alternatívaként figyelembe kell venniük a szociális alap keretrendszerének alkalmazását annak érdekében, hogy támogassák azokat a munkavállalókat, akiket a tömeges elbocsátások érintenek. A nagy kérdés az az, hogy egy külön globalizációs alappal lehet-e működni, vagy érdemese működni. A több éves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során erre a témára vissza kell térni, illetve amikor az új pénzügyi keretrendszerről folytatjuk a megbeszéléseket. Elnök úr, a számvevőszék külön jelentése nél mindig nagyon körültekintően kell eljárni. Egyrésztről ugyanis elegendő anyaggal kell rendelkeznünk, hogy ezt az auditot elvégezhessük, másrésztről viszont időben kell beterjesztenünk a az eredményeket annak érdekében, hogy a jogalkotók azt figyelembe vehessék, hogyha ezt kívánják. Ami az IGF-el kapcsolatos különjelentést illeti, az eredeti terv az volt, hogy a különjelentést csupán 2014 elején tesszük közzé. Ennek az volt az egyik oka, hogy elegendő anyagot kívántunk összegyűjteni, például a félidős értékelést, mielőtt ezt az auditot elvégezzük. Azonban ez az ütemterv nagyon szerencsétlen lett volna azon vitákkal kapcsolatban, amelyek az új IGF-re vonatkoznak, tehát a globalizációs alapra, az új globalizációs alappal kapcsolatos tanácskozások, ha megvalósulnak, akkor a lehető leggyorsabban kell eljárnunk. Nagyon köszönöm a kollégáknak, hogy lehetséges volt ez a felgyorsítás, és a bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani, ugyanis az ő együttműködésük nélkül ezt a jelentést ma itt nem beszélhetnénk meg. Tehát Jól lehet ez a jelentés egy kicsit későn érkezett a vita célja szempontjából, ami a több éves költségvetést illeti. Szeretném kiemelni, hogy ezt a jelentést hat hónappal hamarabb befejeztük, mint általában az elvárható, és azt remélem, hogy ezt végül a globalizációs alapról szóló vita során hasznosnak fogják találni. Elnök úr, ezzel befejezném előadásomat, szeretnék köszönetet mondani Mülder úrnak, a jelentéstevőnek értékes hozzájárulásáért. Ugyanis, mint mindig, nagyon jól együtt tudtunk működni, és úgy gondolom, hogy a munka dokumentuma nagyon jó iránymutatást ad a globalizációs alapjövője szempontjából. Köszönöm a figyelmet. Ehm, Köszönöm szépen. Először a jelentéstevőnek szeretném megadni a szót. Szeretném még valaki szót kérni, Epping úr? Más nem. Akkor a jelentéstevőnek adom meg a szót. A végén pedig a bizottságnak. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a szemvevőszéknek, illetve különösen Itele úrnak a nagyon jó együttműködését, amit folytattunk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos megvizsgálni az általános következtetését a jelentésnek. Pozitívak ezek a végkövetkeztetések. Azt gondolom, hogy a pénz nagy részét sikerült jól elkölteni, és én osztozom ebben a véleményben. Vannak természetesen mindig olyan pontok, amelyeken javítani lehet. Először is, ami az alap célját illeti, nagyon fontos, hogy munkájukat elvesztett munkavállalók újbóli beilleszkedését támogassa ez az alap, az európai szociális alap mellett jött létre ez az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, ami a több éves pénzügyi keretet illeti, erről már határoztunk, a parlament többsége el is fogadta, tehát nagyon fontos, hogy a két alap egymás mellett működjön, viszont nem világos teljesen számomra az, hogy az egyik esetben a globalizációs alapnál 52-60 százalékos ez a társfinanszírozás arány, más alapoknál pedig 85 százalékos. Tehát azt gondolom, hogy a trialógus keretében bizonyos pontokat még tisztázni kell, a trialógusra több szakbizottság részvételével kerül sor a tanácsban, és meglátjuk majd, hogy mi kerekedik ki mindebből. Ha megnézzük a tanács fő végkövetkeztetéseit, illetve nem a tanács végkövetkeztetéseit, hanem a e, számvevőszék végkövetkeztetéseit, akkor egyetértek abban, hogy nagyon fontos világos mutatókat kidolgozni arról, hogy mit akarunk, mit akarunk elérni, mi minősül jó teljesítmény e, aránynak, mi pedig nem. Hát egyetértek azzal, hogy erre a témára több figyelmet kell szánni. Azt gondolom, hogy jobban előtérbe kell helyezni azt, hogy az európai globalizációs alap és a szociálisabb egymást kiegészítik. És azt gondolom, hogy a kettő közötti különbséget is jobban ki kell hangsúlyozni. Tehát amikor az emberek elvesztik a munkájukat, akkor a kérvényük elbírálás ideje majdnem egy év, és ez túl hosszú, tíz hónap. Azt gondolom, ezen idő alatt mindenki elveszíti már a reményét egy új munkára, tehát azt gondolom, hogy ezen is fontos volna javítani. Ami az alapok felhasználását illeti, jelenleg egyharmadát az alapoknak a fizetések kompenzálására használják. Meg szeretném kérdezni azt, hogy ezt a valóban jól elköltött pénznek tekinthetjük-e? Eh, Van egy további megjegyzésem is. És a bizottság kell, hogy nyilatkozzon azzal, hogy, arról, hogy jó lesz a határidőt kitűzni a következő rendelet kapcsán. Azt gondolom, hogy ezzel óvatosan kell bánnunk, hiszen megfelelő határidőt kell szabni, és a bizottságnak erős határidőn belül kell választ adnia egy adott tagország kérdésére. Nézegettem az ajánlásokat, amiket megfogalmaztunk. Azt gondolom, ezek közül szinte az összeset megemlítettem, de általában véve elmondhatjuk azt, hogy a, a tanács hozzáállása általában véve megfigy- megfelelő, és reméljük, hogy a számbevészék értékeléseiben ez továbbra is így marad. Paul Rübig parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Videi Tenének, illetve Mulder barátunknak is köszönetet szeretnék mondani, hiszen azt gondolom, hogy ez a globalizációs alapközponti jelentőséget játszik a fiatalok munkanőkenőségének leküzdésében, ami a mentesítéseket illeti. A Siemens koncern 10 ezer munkatársat szeretné elbecsötelni, erről olvashatunk a sajtóban, Éppen ezért felvetődik a kérdés, hogyha ezt már a sajtóban közé tették, akkor nem lenne erre, arra lehetőség, hogy egy korai riasztó rendszert állítsunk fel, annak érdekében, hogy azok, akik az elbocsátási listán szerepelnek, már elkezdhessék az átképzésüket, illetve hogy nekik átképzést ajánlhassunk fel. Feltettem tenni a kérdést, hogy végülvizsgálták e hogy a duál rendszernél kötelező a részvétel, hiszen hogyha csak 25 et kötik az eszközöknek a képzése, akkor vajon milyen minőségű volt ez a képzés? Illetve a képzésben résztvevők hány százaléka kapott a végén valóban munkát? Tehát mennyire hatékony ez a képzési program, illetve ez mennyiben vezet tényleges munkahelyek születéséhez? Éppen ezért meg szeretném kérdezni azt, hogy van-e a legjobb rendszerekről szóló rendszer Európában, illetve ha megvizsgálták már a különböző modelleket, a legjobb tapasztalatokat, illetve olyan eseteket, ahol visszaéltek az eszközök felhasználásával, tervezik-e ezeknek a behajtását. Például, hogyha a 47 hét lett jár, ami az átlagos eljárási időszakot illeti. Mennyi volt a legrövidebb időszak, amelyet az eljárás időbe vett, illetve a 30 napos határidőt be lehetne vezetni, mint visszafizetési határidőt Európában. Köszönöm. Der Köszönöm szépen, Der Kaneping úr. Voorzitter, ik zou ten eerste het rekenhof... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a számbevőszétnek ezért a külön jelentésért. Mindig nagy érdeklődéssel hallgatom egyébként a számbevőszék külön jelentéseit, ugyanis nagyon gyakran olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyekkel más intézmények nem vagy hajlamosak vagyunk valamit figyelmen kívül hagyni. Hogyha megnézzük a globalizációs alapot, nyilván nem lehet megvizsgálni minden egyes abból alkalmazott kifizetést, és most pedig hogyha megnézzük például, illetve visszagondolunk a Matéra jelentésre, nagyon jól emlékszem, hogy azok, az azzal kapcsolatos jelentést mennyire megvédték ezt, ezeket az alapokat, amelyekkel a Matéra jelentés foglalkozott a globalizációt, is megvédték, például azt, hogy milyen jó szándékok húzódnak meg mögötte, és reményt keltünk az emberekben azzal kapcsolatban, hogy rövid időn belül munkát találnak, de hogyha megnézzük a kutatásokat, akkor nagyon jól látjuk, hogy a jó célokon túl, és persze mindig azt remélem egyébként, hogy a illetve azt látjuk, hogy az alapoknak a nagy részét jövedelemtámogatásra használják, képzésre pedig nem. Például, hogy megtanítsuk az embereket arra, hogy új munkahelyet találjanak. Azt gondolom, hogy ezért nagyon szerény ez az eredmény, ezért nem is szavaztam az alappal kapcsolatban pozitívan. De ne felejtsük el azt sem, hogy itt mi az Európai Unióban az ilyen jellegű mikrogazdálkodást nem tudjuk megvalósítani. Talán sokkal jobb lenne, hogyha a szociális alapból finanszíroznánk ezt. Ott van a globalizációs alkalmazkodási alap és az ISF, a szociális alap. Ezt talán inkább azért használjuk, mert eh, saját magunknak akarunk örömet szerezni, de azért valójában nem működik. Úgyhogy szerintem húzzuk ez egészet úgy, ahogy van. Volgende spreker is eh, mevrouw Maletik. Köszönöm a következő hozzászóló. Maletik asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni az Európai Számvevőszéknek, az Európai Bizottságnak és a jelentéstevőnknek is ezt a, az alapról készült nagyon fontos jelentést. A globalizációs alkalmazkodási alap egy nagyon fontos alap, és a jelentés is biztató, de ugyanakkor érdemes volna egyszerűsíteni meg ezt a jelentést, illetve az alapmunkáját egyszerűsíteni annak érdekében, hogy még inkább eh, fókuszáltan, célorientáltan dolgozzon. A tagállamok, amikor az EGF-ről, e tehát az Európai Globalizációs Alkalmaskodási Alapról beszélnek, gyakran azzal arról panaszkodnak, hogy lassú az implementáció, végrehajtás, túl magas a társ, alacsonyabb a társfinanszírozási ráta, mint az ESF, az Európai Szociális Alap esetén, és túl nehézkes az alap. Ez, e, ez a bírálat tárgya. Nos, hogyha megnézzük a jelentést, és elolvas, megnézzük a tagállamok panaszait, akkor nem tudom, hogy hogyan illeszkedik ez össze azzal, hogy az EGF éppen hogy a rövidtávú és adhok helyzetekre kell, hogy választ adjon. Azt hiszem, hogy ezt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk úgy megváltoztatni az EGF működését, hogy fókuszáltabban, célorientáltabban, rugalmasabban dolgozzon. Aztán az EGF, illetve az ESF, tehát a szociális alap pénzeszközeinek felhasználását nézzük, azt látjuk, hogy hasonlatosak a cégek. Munkakeresési támogatás, képzés, továbbképzés, foglalkoztatási támogatás, és még folyt, folytathatnám a sort, melyet felolvasok. És éppen ezért érdemes volna megvizsgálni, hogy melyik intézkedés hozza a legjobb eredményeket, és ezért az EGF pénzeszközeit a két-három leghatékonyabb forrásra, célra kellene fordítani úgy, hogy megfeleljen a leírásnak, miszerint, hogy ez egy rövid távú és adhok alap. Azon is gondolkoznunk kell, hogy eh, hogyan lehet egyszerűsíteni az alapműködését, hogyan lehet felgyorsítani az egy Európai Bizottsággal való munkát, és érdemes volna a rászorultság, a jogosultság kérdését is megvizsgálni. Egy először egy kísérleti fázisban kellene ezt az új megközelítést alkalmazni, hiszen a értékelési folyamat 8, majdnem 8 hónapot tart, 30 hetet. Hát ez pedig riasztó hiszen 8 hónap alatt a piac teljesen meg tud változni, és a EGF-ből alkalmazott támogatások vagy eszközök elveszíthetik a hatékonyságukat. Dank Zijn er eh, nog collega's die wensen tussen te komen? Köszönöm szépen. Sok véleményt hallottunk, sok észrevétel hallottunk. Volt, aki azt mondta, hogy olvassuk be az EGF-et a szociális alapba, szüntessük tehát meg, ez volt az egyik álláspont, a másik álláspont az volt, hogy az alap legyen komplete, komplemente, kiegészítő formájú. Kéri a bizottság a szót ki? Ki a bizottság részéről? Benc úr? Tessék, parancsoljon. Thank you very much. Uh, my name is Detlef Eckert. Köszönöm szépen. Detlev Eckhart vagyok, a DJ Employment, a foglalkoztatási főigazgatóságon én felelek az EGF-ért. Az Európai Bizottság részéről meg szeretném köszönni a számvevőszéknek a kitűnő munkát, amelyet végeztek. Ahogyan a számvevőszéktől hallottuk, a jó együttműködés szellemében folytatták ezt a munkát. hiszen a mi érdekünkben is állt, hogy megnyugtató, biztos elemzésnek vessék alá az alapot. A bizottság a bíros a szembevőszék észrevételeire megkérték, hogy adjon választ, és mind a mennyiség, mind az elemzés tartalma tekintetében válaszoltunk a legtöbb felvetésre, és magyarázatokat adtunk. Tehát az EGF-et érdemes kontextusban látni. És egy-két negatív vagy bíráló észrevételre is érdemes választ adni. Az EGF nem közvetlenül a több éves pénzügyi keret eh, része, azaz a, a több éves pénzügyi keret része, de mégiscsak a tartalékokból kerül finanszírozásra az MFF. Nagyon célirányosak a, a finanszírozási eszközök. És a számvevőszék világosra tettem, hogy personalizált intézkedéseket eh, alkalmaztak, amelyeket tényleg a tömeges elbocsátásokkor lehet lehívni, illetve alkalmazni. A jelentés az EGF és az ESF közötti eh, fellépések koordinációját jónak, elfogadhatónak találtam illetve kihangsúlyozta, hogy vannak tagállamok, amelyik inkább a szociális alap, mások az globalizációs kiigazítási alap eszközeit használták. És a legtöbb tagállam elégedett volt a bizottság által nyújtott támogatással végül, de nem utolsó sorban e, e, jogosultsági, illetve jogi problémákra nem hívta fel a jelentése figyelmet. A három fő ajánlás tekintetében Ugye sok észrevétel volt a jelentésben, de most a három fő ajánlásról hagy szóljak. Az adatok hozzáférhetőségéről mondottakkal a bizottság egyetért. Már egy-két olyan szabályozót építettünk be az új javaslatunkba, amelyeket reményeink szerint a jelenleg zajló háromoldalú tárgyalásokban elfogad a társjogalkotó, és ilyen módon a társjogalkotók, és ilyen módon ebből jogi valóság lesz. Az adatok arra is rávilágítanak, hogyan dolgozunk együtt a tagállamokkal, és bizony jobban örülnénk, hogyha még magasabb szintű volna az elektromos adatforgalom. Ezért a modernizált, upgrade-olt elektronikus kérvényezési rendszert igyekszünk kiterjeszteni, amely igazi real-time, valós idejű adatokat tartalmaz majd. A technikai értékelési költségvetést a beszámolás területén is alkalmazni fogjuk, és erről szól majd az új rendelet, illetve lesz egy középidős értékelés is. Ezekről a kérdésekről részben az informális trialógusban egyeztet a két jogalkotó, a két társjogalkotó. A bizottság segedelmével ezért három oldalú a tárgyalás. Ami pedig azt a felvetést illeti, hogy a hozzáadott EU érték korlátozott. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy egy-két intézkedés olyan sikeres volt, amely igenis azt mutatja, hogy komplementaritás, kiegészítő jelleg működik az egyes intézkedések között, nem tudjuk. A 2012-es évre egy jelentést már megírt a bizottság, értékelő jelentést, amely azt mutatja, hogy az EGF-en belül tovább vagy átképzett munkavállalók a beszámolási időszak alatt új munkahelyet találtak. Pedig válság van. Tehát, hogyha egy kedvezőbb, lendületesebb gazdasági környezetbe jutunk, biztos, hogy ezek az adatok még reménykeltőbbek lesznek. Az új rendeletre vonatkozó bizottsági javaslatszömeg eh, szintén tartalmaz a nyomonkövetést, illetve a nagyobb eh, reintegrációs célok megvalósítását. Ami pedig a jövedelemtámogatásokat illeti, a számvevőszék itt egy nagyon fontos kérdésre mutatott rá amelyet mi magunk is tematizáltunk az új rendeletre vonatkozó javaslatunkban, ugyanis 50%-ban korlátoztuk, egy 50%-os plafont vezettünk be. Mire azt mondhatnák önök, hogy hát ez 50% az átlag. Ez nem is jelent problémát, de vannak esetek, ahol túl lépi a támogatás, a jövedelem kiegészítő támogatás az 50%-ot, és kibillan az egyensúly. De persze mindezek az intézkedések, ezt látni kell, oktatás, átképzésre vonatkoznak, tehát nem a semmit tevésért fizetjük a elbocsátott munkavállalókat az EGF-ből, hanem ez a jövedelem kiegészítés, ennek a célja az, hogyha valaki egy képzőhelyet talált, vagy egy átképző kurzust talált, akkor jövedelem kiegészítést kaphat éppen a képzés időszakára, nem tovább, és nem a semmit tevésért. Tehát az egyetlen kérdés az, hogy kiegyensúlyozottan lépjünk föl, és megakadályozzuk, hogy aránytalanul sok támogatást kapjon egy ilyen elbocsátott munkavállaló, azért, mert a tagállamok is jövedelem kiegészítést fizetnek, de ez persze a tagállamok joga, hogy ezt hogyan osztják ki. Tehát az elv az, hogy lehetőség szerint eh, ne legyen, ne hasítson ki a jövedelem kiegészítő támogatás az egész programból több mint 50%-ot. Ez tehát egy nagyon fontos felvetése volt a számvevőszéknek, melyel mi magunk is foglalkozunk és tisztában vagyunk. Ami pedig az ETF-et illeti, és az ESF-et, az EGF-et és az ESF együttműködését illeti. Nos, az Európai Tanács megnyilatkozott erről a kérdésről, világos érvek és ellenérvek hangzottak el. Az államos kormányfők és a parlament meghozta a döntését. Felmerült a kérdés, hogy miért 50 és 65 százalékot javasol a bizottság, vagy pedig 86 százalékot az EGF-en belül, az ESF-en belül. Hát látni kell, hogy két különböző intervenciós logika működik Ugye az ESF, az Európai Szociális Alap a jelentős léptékű nemzeti programokat támogatja kohéziós régiókban. Teljesen másfajta intervenció, az kérem, mint az EGF operacionális logikájában felelhető. Az egyik adhok és kiegészítő Tehát, hogyha én volnék tagállamok, hogyha én volnék tagállamok, és lehetőségeim volnának arra, hogy az ESF e vagy az EGF között dönthetnék, hát mindig az EGF mellett dönthetnék, mert ez még kiegészítő pénzforrást jelent, bevételt jelent. A probléma legfeljebb az lehet, hogy a tagállamok adminisztratív kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy két program pénzcsapjait is megcsapolják. Ezt el kell ismernem. Ami pedig az időszakokat illeti, ugye 41 hét volt az átlag. Erről hallottunk. Nos, a költségvetés nem előre meghatározott, hanem a társ jogalkotók költségvetési döntése határoz rólam. Ez pedig egy komplex folyamat. Inherensen benne lakik a program és az MFF, a MFF működésében és a program lehívhatóságának rendszerében. A probléma ott rejlik, hogy a tagállamok már elkezdhetik alkalmazni az intézkedést, mielőtt a társjogalkotók meghozták a döntésüket a költségvetés tekintetében. A tagállam tehát a saját kofinanszírozási rátájából elkezdheti finanszírozni a a célszemélyeket, azaz tehát, hogy hosszú a folyamat, Egyetértek vele, hogy a 41 hét túl hosszú időszak, de ennek ellenére a rászoruló munkavállalók megkapják a támogatásukat. Ezért a trialógusban a parlament számára világos határidőkre teszünk javaslatot, és körülbelül 10 héttel csökkenteni akarjuk az átlagos 41 hetes időszakot. Már ez is egy jelentős lépés megítélésünk szerint, és dolgozunk az egyszerűsítésen, a program gyorsításán úgymond. Gyakran a hosszú, hosszúra nyúló időszak azzal is magyarázható, hogy hiányzik az információ tagállamoktól. És ezért igazából nyomást kell gyakorolni a tagállamokra, azért, hogy gyorsan, időben eljuttassák hozzánk az információkat. Én úgy gondolom, azt hiszem, hogy a számbevőszék legfőbb észrevételeit, észrevett létereiről szóltam, és a képviselők legfontosabb észrevételeit is említettem. Összességében úgy gondoljuk, hogy az EGF, azaz az Európai Globalizációs és Kiigazítási Alap nagyon fontos célt szolgál, jelesül ez egy látható szolidaritási akció európai szinten. A jelentős léptékű elbocsátások káros hatásait kiküszöbölendő. Nem ez persze, ez egyetlen válasz. És többen felvetették a kérdést, hogy miért nem lehet egy előrejelző rendszert alkalmazni. Nos, valóban, a tagállamok bevezethetik ezt, ezt az előrejelző rendszert, és az ESF pénzforrásait is felhasználhatják a tagállamok arra, hogy a munkavállalók alkalmazhatóságát növeljék. Látni kell, hogy ez egy technikai kérdés, de nagyon fontos. Nem kell addig várnia, még a munkavállaló elveszíti a munkáját. Elegendő már az, hogy megszületett a döntés, hogy a munkavállaló el fogja veszíteni a munkáját. Amint megszületett a döntés, az intézkedés elindulhat. Tehát fontos ezt tudni, hogy már a kiigazítási fázisban is alkalmazni lehet ezeket az intézkedéseket. Máskülönben A bizottság a restrukturációs kiigazítás minőségi keretén dolgozik, ez a parlament eh, saját kezdeményezésű cerkász jelentésére adott bizottsági válasz. Lehet, hogy túl hosszan beszéltem, de um, szenvedélyesen érdekel ez a sok részletkérdés, és ezekről szerettem volna tájékoztatni önöket. És még egyszer kihangsúlyozom, hogy nagyon hasznos volt a számbevőszékkel való közös munka. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy a kollégák neveben is azt mondhatom, hogy köszönjük a munkát, és köszönjük ezeket a megvilágító, megvilágító erejű magyarázatokat, amelyek azt belső működést megvilágították. Kérje még valaki a szót, hogyha nem kéri senki, akkor Ville Itele kapja meg még egyszer a szót, és utána a jelentést thank you for comments and questions, and I think uh, we are Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azzal, amit az jelentéstevő elmondott, azonban egyes kérdésekre muszáj választ találnunk. Az egyik, hogy nem volt lehetséges, hogy melyik intézkedés volt a legjobb, ugyanis nem kaptunk megfelelő adatokat, ezért nem tudtunk választ adni az összes információra irányuló kérdésre, de megpróbálok azért válaszolni. Először is, Általánosságban elmondhatjuk, hogy százezer elbocsátott munkavállaló kapott támogatást az EGF-ből, körülbelül 10, illetve 9 hónap volt az az időtartam, amelyen belül megkapták a támogatást, a képzésre vonatkozóan pedig csupán az EGF 26%-át fordították képzési intézkedésekre. Ami pedig a többi képzésre vonatkozó adatot illeti, ez abban a táblázatban található, amely a jelentésünk 20. oldalának alján van. Ami a legjobb gyakorlatot illeti, hogyha megnézik itt a pontos adatokat a 14. oldalon, a visszailleszkedésre vonatkozó számadatok, itt a legjobb 59% Litvánia esetében de azért nézzék meg a többi adatot és az összehasonlítás kedvéért. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy az elnök úr. És akkor Jan Mülder. Úgy gondolom, hogy nagyon röviden szólhatok, hiszen gyakorlatilag egyetértek azokkal a végkövetkeztetésekkel, amelyek a külön jelentésre vonatkoznak. A trilógus keretében a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik ez a téma, ezért azt gondolom, hogy ennek a jelentésnek az eredményei továbbítsuk a Szociális Ügyekkel Foglalkozó Bizottságnak annak érdekében, hogy a trilógusra megfelelően fel tudjunk mindannyian kézen készülni. Nagyon köszönöm. Nagyszerű, mondja az elnök, köszönöm szépen. Akkor a négyes napi rendi pontunkat ki is pipálhatjuk, és következik az ötös napi rendi pont, a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés valamennyi szakasz. Jens Geyer ennek a jelentéstevője, illetve egy véleményt készített, egy véleménytervezetet, tessék parancsolj. <clears throat> Köszönöm szépen, Bárt. Nagyon gyorsan végig tudunk menni ezen a jelentésen. Azt gondolom, kedves kollégák, önök ismerik az eljárást, amit alkalmazunk a szakbizottságban, a sőt felelős jelentést tevő a szakbizottsággal egyetértésben felvállalja azt a feladatot, hogy jelentést készítsen a Kokubu nevében a következő költségvetési évről, illetve javaslatot tegyen. Én megpróbáltam a dokumentumomban a legfőbb pontokat összegezni, amelyek a költségvetés mentesítési eljárásból kerekedtek ki, illetve amelyek esetében azt szeretnénk, hogyha itt a költségvetést közvetlenül alkalmaznák ennek szellemében, és azokra a pontokra támaszkodtam, ahol itt a szakbizottságon belül konszenzus van. Ez azt jelenti, hogy a kontrollmechanizmusok ellenőrzése például nagyon fontos, oda kell figyelni arra, hogy a behajtások megfelelően működjenek, a tagországok felelőssége, érzékelhető legyen a költségvetés tüzetes megvalósításában, és ezt fontosnak tartottam hangsúlyozni. Egyre többször fordul elő az, hogy a tanács a bizottsággal pingpongot folytat, és amit a biztos beszédében elhangzott, ezt a beszédet, a legutóbbi európai számvevőszéki jelentésre hivatkozva mondta, ő azt mondta, hogy ha a tagország gok nem teljesítik a saját felelősségüket, akkor nem fog csökkenni a hibe arány. Mi ezzel egyetértünk, de hát úgy érezzük, hogy 80%-a a felelősségnek a közös menedzsmentben rejlik, tehát ha a tagországok nem kezelik megfelelően ezeket a pénzeket, akkor ezeknek közvetlen hatása van a költségvetése nézve, ez károsítja, és a mi feladatunk utalni arra, hogy a tagországoknak milyen felelősségük van, illetve hol kell, hogy felelősséget vállaljanak. Néhány hét múlva születik meg a bizottság első összefoglaló anyaga. A bizottság a mentesítési indít ványunkkal foglalkozik, amit áprilisban fogadtunk el. Ez az első összefoglalt dokumentum, konszolidált adatokat tartalmaz a bevételekről, illetve a behajtott összezekről, a pénzügyi korrekciókról, azt gondolom, hogy ezek a számok sok mindenre fényt deríthetnek, és első alkalommal derülhet világosan számunkra az, hogy milyen hibákat sikerült javítani, korrigálni, hol alakultak ki ezek a hibák, illetve milyen tagországok milyen mértékben járultak hozzá a hibák felderítéséhez. Hogyha felidézzük azt, hogy három tagország az elmúlt évben a tanácsban megtagadta a mentesítést, többek között az Egyesült Királyság természetesen, és a bizottság egyik sejtő közleményében olvasom azt, hogy csak az Egyesült Királyság 60 millió eurót kell, hogy visszafizessen a bizottságnak, mivel az ellenőrzési mechanizmusok nem működnek megfelelően. De természetesen itt egy olyan pontról van szó, amelyről a brit kollégákkal is az ICR-beli e kollégákkal, illetve az EFD frakció kollégáival vitáznunk kell, tehát eh, ki kell deríteni azt, hogy ki felelős eh, az EU-s eszközök nem megfelelő felhasználásáért. És protestánsként eh, a következőt mondanám. Tehát, hogyha valaki a megtakarításokat tartja szem előtt, akkor ez világos, tehát nem szabad a saját média előtt tettelegni, hiszen a tartalmak meg fogják mutatni azt, hogy az adott tagország saját felelőssége okolható azért, hogy a helyszínen nagyon sok hiba van. Hát éppen ezért fel kell a figyelmet arra, hogy ezek a pénzügyi korrekciók még sántítanak. Tehát nagyon fontos a költséget eljárás keretében a tanácssal egyeztetni, vitázni, a tanács meg fogja próbálni megtagadni, nem csak a válság miatt, hanem a szervezési rendszerek miatt is a mentesítés, tehát azt gondolom, hogy itt az őszinteség nevében érdemes folytatni ezt a vitát, illetve a választók érdekét képviselve. Köszönöm. Dank u wel, Jens. Ik heb, uh... Köszönöm szépen, Jens. Gressle asszony, illetve még ki szeretne hozzászólni? Andreasen asszony, még valaki? Rendben, akkor. Köszönöm szépen. Ha már ott tartunk, hogy eh, milyen kritikát akarunk megfogalmazni, nem szabad elfelelkezni arról, hogy tíz ével három ország a lista élén, Spanyolország, őt követi Olaszország és Görögország tíz éve áll fenn ez a helyzet. És azt gondolom, hogy ez még súlyosabb, mint amit hallottunk az Egyesült Királyságról. Természetesen egy kicsit eh, ironikus helyzet és az Egyesült Királyság kereté kapcsán, de Engem ez a kérdés is érdekel, mégpedig sokkal jobban, hogy a bizottság miért akar ebbe belemenni, illetve miért hajlandó tíz éve belemenni. Köszönöm, András Szenasszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Következőre szeretném felhívni a figyelmet, az Egyesült Királyság az egyetlen olyan ország, amely régóta kéri az EU-s költségvetés csökkentését. Lehet, hogy kevesebb alkalmunk lesz majd később panaszkodni a felapok nem megfelelő felhasználásáról. Nem szabad megfeledkeznünk arról a szerepről, amelyet az Európai Bizottság játszik az alapok felhasználásának ellenőrzésében, az adófizetők Európában az Európai Bizottság kezébe teszik, nem a tagországokra bízzák ezt közvetlenül, hanem az Európai Bizottság kezeli ezeket, tehát az Európai Bizottság felelősség ezek megfelelő elköltése, még akkor is, hogyha a projekteket a tagországok valósítják meg, a bizottság felelőssége továbbra is biztosítani azt, hogy mielőtt a pénzeket eljutatják a kedvezményezetteknek, hogy ők megfelelő célra fordítják ezt, illetve ők a megfelelő célszemélyek. Azt gondolom, hogy ez nem mondható el egyenlőre, és továbbra is a forrásoknak jelentős része értehető ez felelőssé, amelyre a számvevőszék jelentése is felhívta a figyelmet. Szeretnék visszatérni az egyik ajánlásra, amelyet Gájer úr jelentésében megfogalmazott. Örömmel nyugtázza azt, hogy a pénzügyi korrekciók 4,5 milliárd eurót tettek ki 2012-ben. Ez a pénzügyi korrekció olyan hibákra vonatkozik, amelyek mennyi évet fednek le? Természetesen ez egy jelentős összeg, de hogyha olyan hibákat fed le, amelyek az elmúlt évtizedben valósultak meg, akkor nem gondolom, hogy annyira elégedettek kéne, hogy legyünk. Köszönöm. Danki, eh, Derek Fogan. Köszönöm szépen, a Hogan képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Jens Geyer kollégámnak hogy kiemelte azokat a problémákat, illetve kétségeket az Egyesült Királysággal kapcsolatban. Hát nyilván az Egyesült Királyság is elég sok részből áll, és hogyha Angliában van valamilyen gond, és nagyon hibaráta, Veszben ugyanaz a hibaráta sokkal alacsonyabb, tehát az Európai Bizottságnak ezt is meg kellene néznie, hogy milyen jó példák, jó gyakorlatok vannak arra, hogy az európai strukturális alapot hogyan költik el. Nagyon fontosnak tartom, hogy megnézzük a múltbeli tapasztalatokat, hogy tanulságokat levonjunk a jövő szempontjából, és Jens Geiernek is ezt mondom, hogy ha megnézzük, hogy az adott mentesítési jelentés jó volt-e vagy sem, a jövőt kell, jövőbe is kell tekintenünk annak érdekében, hogy a hibarátát megpróbáljuk legalább a jövőre vonatkozóan csökkenteni az uniós kiadások körében. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor most az Európai Bizottságnak szeretném megadni a szót. Van itt valaki a bizottság részéről? Kérem mutatkozzon be. Köszönöm, elnök úr. A bizottság képviselőjeként szeretném üdvözölni Geyer úr jelentését, ugyanis két nagyon fontos elemet emelt ki. Az egyik a korrekciós kapacitás a felügyelő rendszerek tekintetében, a költségvetés mennyire védett. Ebből a szempontból a második pedig, hogy egy új teljesítménykultúra alakuljon ki az Európai Bizottságban, amely az első elemet illeti a korrekciós kapacitást, hát nagyon jól tudják, hogy Semeta biztos úr október másodikán itt az Euró... ezen szakbizottság elé fog beterjeszteni egy közleményt az Európai Unió költségvetésével kapcsolatban, és már elmondhatom, hogy ezek ebben a jelentésben a kérdésekkel, mindazokkal a kérdésekkel foglalkozni fogunk, amelyek az Európai Parlament mentesítési állásfoglalásában is szerepeltek. Először is egy felhasználóbarát módon fogjuk megmagyarázni, egyébként ez volt az egyik követelmény, megmagyarázni azokat a kötelezettségeinket, amelyekre a szerződés kitér, a költségvetési rendelet, tehát hogy hogyan tudjuk megelőzni a hibákat, és ha nem sikerült őket megakadályozni, akkor hogyan tudjuk azonosítani és kijavítani, korrigálni azokat. Ez nem csupán a bizottság feladata egyébként, hanem a tagállamoké is. Azt is megpróbáljuk megmagyarázni, hogy miért fontos a több éves jelleg, tehát az az 5,4 milliárd, amely kiadásokra vonatkozik, ez a múltbeli uh, már bekövetkezett hibákat is érinti, azonban vannak olyan hibák, amelyeket a 2012-es évre vonatkozóan állapítottak meg, ezeket a jövőben fogjuk korrigálni. Nem fogok részletekbe bocsátkozni, ugyanis semet a biztos úr ennek a közleménynek a részleteit bemutatja majd önöknek. Ami pedig a második elemet illeti az új teljesítménykultúrát, itt a bizottság természetesen figyelembe veszi azt, amit Geyer úr jelentése is tartalmaz, tehát azokat a követelményeket, amelyeket az új intézményközi megállapodásban fogalmaztak meg, ahol elsősorban a belső politikákra, szakpolitikákra összpontosítunk az Európa 2020-as stratégia vonatkozásában, illetve nagyobb teljesítmény, információ, több eredmény tekintetében igyekszünk tevékenykedni, főként a 213. cikk szerinti jelentés tekintetében. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Van-e más megjegyzés ezzel kapcsolatban jelentéstevő Jens? Ja, danke. Um... Köszönöm szépen. Hogyha a hiba arányt vizsgáljuk meg a költségvetés megvalósításánál, és ezt csökkenteni szeretnénk, akkor az egyes rendszereket kell górcső alá vennünk, illetve meg kell néznünk azt, hogy milyen mechanizmusok értelmében valósultak meg a finanszírozások, és ezeket ebből le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket. Igenek igaza van, amikor azt mondja, hogy vannak olyan országok, megemlítetted ezt a hármat, itt a regionális politikáról van szó, tehát ők csinálják a legtöbb hibát. Nézzük akkor meg azt, hogy miért következnek be ezek a hibák, az Európai Unió a spanyol királysággal folytatott egy vitát, amely egészen a bíróságig ment el, mivel a regionális politika keretében a Spanyolországnak több milliárd eurót kellett volna visszafizetnie, ez több támogatási időszakot is átölelt, tehát nem lenne fel egyetlen kormányt, nem lenne fel egyetlen kormányt kiemelni és kiderült, hogy Spanyolországban fennáll az a helyzet, amikor a regionális politikában a kompetenciák, a központi kormányzás és a különböző régiók között nagyon nehézkes, és az ilyen nehézkes mechanizmusok okozzák a hibákat. Lehet, hogy önök azt mondják, hogy szóltsuk fel a Sanyom kormányt arra egy elsőgási van, hogy ezen a helyzeten javítson, de azt gondolom, hogy ezzel túllépnénk a mandátumunkon, meg kell nézni azt, hogy itt igazgatásbeli hiányosságról van ez szó, vagy pedig egy olyan igazgatásbeli problémáról, amely inkább az ország kormányzása miatt van így. Az én országomban van egy probléma. Az Európai Bizottság leállította a szo szociális abból támogatásokat, tehát Nem azért, mert észak a Westfália igazgatása korrupt lenne, hanem mert megvizsgálták a hibaarányokat, és összevetették az európai hibaarányjal, az Európa eh, Európai Pénzügyi Rendelet és az észak vesztáliai Pénzügyi Rendelet nincsenek összhangban, és ebből jöttek létre a hibák. Ebből le kell vonnunk a következtetéseket. Ez nem elég azt mondani, hogy mindig itt van a három fekete bárány, őket tesszük felelőssé, és akkor eh, ami bennünket illet, felmentjük saját magunkat. Azt gondolom, hogy a helyzet ennél sokkal bonyolultabb, hogyha tényleges hibaforrásokat eh, keressük. Hát ez nem mentesít senkit, viszont segít felderíteni a hibák okát, illetve a felelősségi területeket, és azt gondolom, hogy kifelé is egy-két dolgot helyre lehetne mindezzel igazítani az egyes pont, amire utat Andrászen asszony. Azért vettem ezt bele a jelentésembe, és még egyszer elmondhatom mind, mindezeket, illetve kiegészíthetem, mely időtartamra vonatkozik a e, behajtások aránya. Számomra biztos, fontos volt az, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió ne legyenek e, úgymond e, védekező fegyver nélkül. Az újból visszavont pénzek aránya, behajtott pénzek aránya növekszik, az utólagos korrekciókkal nem vethető azonban össze, de úgy tűnik, hogy ez az utólagos hibajavítás egy olyan mechanizmus, ami igenis működik, és erre oda kell figyelnünk, amikor a költségvetés megvalósításánál a hibákra figyelünk. Sajnálatos, hogy itt a hibák el követettek, de a bizottság ezeket eh, részben korrigálni tudja, éppen ezért ezeket a korrekciós mechanizmusokat meg kell eh, vizsgálnunk. Andrásen mondja, igen, ami a cashflow-t illeti, az adófizető tagországának fizet adót, és a bizottság nem helyezhető ugyanerre szintre tagországokkal, de a bizottság felelős együtt a tagországokkal azért, hogy az Európai Unió pénzeit megfelelően költse el. Én pedig ehhez ragaszkodom, illetve más kollégák is, hogyha a tagországok nem képesek a jogszerű megvalósítását biztosítani az Európai Uniós programoknak, akkor mi együtt szólítjuk fel a bizottságot arra, hogy állítsák le ezeket a programokat, és ezt meg is teszi a bizottság. Utaltam arra, hogy Spanyolországban ez előfordult, nem csak, hogy behajtottak pénzeket, hanem leállítottak projekteket, az én um, tartományomban is előfordult ez ami az agrártámogatások kifizetését illeti az Egyesült Királyságban. Ezek kapcsán azt, hogy beszüntesse az EU a mezőgazdasági támogatások kifizetését az Egyesült Királyságnak, teljes mértékű támogatásomat élvezhették. Köszönöm. Kérje még más a szót, úgy tűnik, hogy nem. Márpedig, ha nem kéri senki, akkor annyit kell még köz- közölnöm, hogy Jens Geyer szövegét még módosítani lehet módosító indítványokkal. Ezeknek a benyújtási határideje szeptember 18-a szerda. Október másodiki ülésünkön fogjuk majd elfogadni ezt a véleményt. Ezzel az ötös napi rendi pont vitáját lezártuk, és tovább lépünk az utolsó napi rendi pontra, a mai utolsó napi pontra, a mai nap utolsó napi pontjára. A kont küldöttség látogatása Bulgáriába Jens Geyer vezeti a küldöttséget. Még egyszer ilyen módon megadom neki a szót, hogy tájékoztasson bennünket. Ma nagyon gyorsan dolgoztunk, Azok az adminisztrátorok, akiknek nincs itt a koordinátoruk, kérem, hogy jelezzék a koordinátoruknak, hogy jöjjenek, hiszen az ülésünk után egyből beiktatom a koordinátorok ülését, hogy jobban ki tudjuk használni a munkát. A liberálisok, a néppárt és a szocialisták eh, koordinátor itt van, de GUA és, GUA és az EFC koordinátorai nincsenek itt, kérem tehát, hogy éres, értesítsék őket. Jelsz, Bulgáriáról. Kedves kollégák, Kaliningrád után a második delegációs út foglalkozik a határellenőrzés hatékonyságával. A szakbizottságunkban súlyponti kérdésként kezeltük ezt, az tehát, hogy nem csak azzal foglalkozunk, hogy hogyan néz ki hibák kiküszöbölése a program végrehajtása során, hanem ugyanakkor az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmére, védelmére vonatkozó szakbizottsági jogkörünkkel úgy is élünk, hogy igyekszünk a bevételi or- oldalon a költségvetést károsító problémákra rámutatni, tehát nem csak a kiadási oldalt ellenőrizzük, hanem a bevételi oldalt is. Korrigálnom kell magamat, hiszen Antwerpen és Rotterdam, Antwerpenben és Rotterdamban is elutazott a delegációnk, tehát ez már a harmadik olyan küldöttségünk, amely azzal foglalkozik, hogy mennyire hatékony a külső határok ellenőrzése mennyire sikerül megakadályozni a csempészetet, például mely károsítja az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Az OLAF és az Európol évente beszámol számunkra, megmondja, hogy hol vannak a forró pontok, vagy a hotspotok, a legproblematikusabb határbelépők az illegális áruforgalom tekintetében ismerjük minnyáján a számokat, miszerint az Európai Unió költségvetését és a tagállamok költségvetését évente mintegy 10 milliárd euróval károsítják meg a dohánycsempészek, ebből 1 milliárd euró közvetlenül az EU költségvetését illetné, a többi 9 pedig a tagállamok összesített költségvetés hiányát mutatja meg. Hát ez nem egy pár garas, hanem jelentős összegekről van itt szó. A cigaretta és a dohány csempész, csempészet mellett pedig a áruk jelentenek nagy bevételkiesést, a áruk behozatala. És itt jelentős bevételeket lehetne elérni. Bulgária, Görögország és Törökország határán jelentős lépéseket tettünk a múltban, a technikai feltételeket javítottuk, támogat EU-s támogatások, és meg szeretnék vizsgálni, hogy hogyan néz ki a, a konkrétumok hogyan néznek, és azt gondolom, hogy a szép szavak és az ígéreteken túl érdemes elutazni a helyszínre és megnézni politikai szemüvegen keresztül, hogy mennyire hatékonyak a határellenőrzések. Ott persze, ahol árukat csempésznek, általában embereket is csempésznek, ezért a program egy további témával gyarapodott, hiszen A pastrogori Regional Economy Accommodation Center-t, tehát a befogadó központot is megvizsgáljuk, meglátogatjuk. Nem árukat fogadnak itt, bemondanom se kell, hanem embereket, menekülteket, menedékeseket. A Libéből is jön egy munkatárs, egy konferen, egy kolléga, a, libe, a liberális frakciót erősíti, és az elnökök értekezlete felszólított bennünket, felszólított mindenkit, hogy hívjuk meg azon szakbizottságok tagjait, akiknek a jogköre összefügg a mi vizsgálatunkkal. Örülök annak, hogy végül is elfogadta ez a kollega meghívásunkat, és így jó úton járunk hiszen több szakbizottság is gyarapodik, illetve szaktudását érvényesítheti. Nagyon sűrű a program. Már említettem, hogy nem lesz könnyű Szófia, Szófiától a határig leutazni, ez hosszú út. Aztán a bolgár-török határtól a bolgár-görög határát így is hosszú út áll előttünk, sokat kell majd buszoznunk, de azt hiszem, hogy mégiscsak tanulságos és megvilágító program lesz ez. A külső határokat megtapasztaljuk. Egy kicsit kár, hogy Isztambulban fejezzük be a delegációt, hiszen itt nincs, itt nincs egy ilyen igazi támogatásunk is, hogy most itt briefinget tartsunk a repülőtéren, és egy sajtótájékoztat tartsunk a repülőtéren, hát ezt nem tartom nagyon célszerűnek, hiszen a török újságírók valószínűleg nem a határőrizett kérdésével foglalkoznak, hanem más kérdésekre koncentrálnak. Ezért arra kell majd törnünk, hogy valahogy közösen egyszer bemutassuk a Kaliningrádi és ezt a bulgáriai utazás tanulságait a sajtónak. Azt hiszem, hogy izgalmas két nap lesz ez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jan Mulder kérje szót? Aztán meg a bizottságnak megadom a szót illetve talán az Olaf képviselő is itt van, de hát először is Jan Mulder, Jan Mulder, aztán Gressl asszony. Uh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon várom ezt az utazást, azt hiszem, hogy nagyon érdekes programban lesz részünk, és arra is emlékszem, hogy amikor Kaliningrádban jártunk, akkor úgy döntöttünk, hogy az elnökök értekezletét felkérjük arra, hogy egy külön szóbeli kérdést intézzünk a bizottsághoz, illetve a tanácshoz, a csempészettel kapcsolatban, Hasonló misszión jártunk már, de a kérdésem megint csak az, hogy az elnökök értekezletéhez intézett kérésünket teljesítették, ezt nem tudom egészen pontosan, most pedig jöjjenek akkor a konkrét kérdések. Hát a titkársággal egy kicsit meg kell ezt majd beszélnem, de Gressler Még azt is meg kell tudnunk a tolmácsolás helyzetéről, hiszen az Eszter de Lange jelentésben az szerepelt, hogy ne vigyünk több tolmácsot, mint tagot. Ezért kíváncsi volnék, hogy miért én sok tolmácsot viszünk magunkkal. Um, Köszönöm szépen. Köszönöm. A szóbeli kérdéssel kapcsolatban, ami a cigarettacsempészetet illeti, semmi nem történt, úgyhogy a titkársággal megnézzük, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Az Európai Bizottságtól azt az értesítést kaptam, hogy Doma úr van itt a bizottság részéről, illetve az Olaf képviselő is itt vannak. Ki szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr! Tobó István vagyok, a belügyi főigazgatóság részéről. Tehát Dobó István vagyok, és a belügyi főigazgatóságot képviselem. A bizottság üdvözli a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság Bulgáriába irányuló útját. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ezek a szárazföldi határok az illegális bevándorlás tekintetében nagyon veszélyeztetettek, és főként ez a szíriai bizonytalan helyzetnek köszönhető. A bolgár-török szárazföldi határ tehát egy olyan határszakasz, ahol tömegével érkeznek a migránsok, illetve a menedékkérők általában szíriai nemzetiségűek, illetve állampolgárságúak. A Frontex ügynökség koordinálja ott a Poseidon Land elnevezésű közös műveletet. Görögország és Bulgária a befogadó országai ennek a programnak, és nem elsősorban a cigarettacsempészettel foglalkoznak, hanem inkább azzal a migrációs nyomással, amely a külső határokat éri, az Európai Unió külső határait, de biztos vagyok abban, hogy a látogatások során a határ igazgatásnak ezen szempontját is meg tudják vizsgálni Bulgáriában. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon érdekes volt ez a hozzászólás. Az Olaf részéről szeretne valaki hozzászólni? Ja, u hebt het woord. Igen, tessék, parancsoljon öné a szó. Jó napot kívánok! Salvatore Catania vagyok. Az Olafban a dohánytermékek csempészetével foglalkozó főigazgatóság vezetője vagyok, a török és bolgár határral foglalkozva. Azt mondanám, hogy a cigarett a csempészet tekintetében ez nem annyira kényes kérdés, hanem inkább, hogyha megnézzük ugyanezt a témakört, akkor azt látjuk, hogy a tengeren át érkező csempészet sokkal hangsúlyosabb, ugyanis Puszta kikötőjében szokták átrakni a rakományokat egyik hajóról a másikra, és a török hatóságokkal igyekszünk együttműködni ennek felderítésében. Szeretném tájékoztatni önöket a következőkről. Az év elejétől kezdve, tehát 2013 első felében több mint 1 milliárd euró, 1 milliárd cigaretta lépett be az Európai Unió területére az említett kikötőn keresztül. Az OLAF titkosszolgálati tevékenysége, amelyet a török hatóságokkal együttműködésben végzett, illetve a török hat, ö, parti őrséggel együttműködésben, azt láttuk, hogy um, a hajókról, az egyik hajóról a másikra átragották a csempészettermékeket, és nagyon nagy nyomás nehezedett a török hatóságokra, azonban most már az látható, hogy Famagusztából csupán egyetlen hajó indult el, és a török hatóságok pedig megvizsgálják, hogy hány cigarettát szállítanak el a kikötön keresztül. Ami pedig a közúti határt illeti, ez egy nagyon kicsi határ, de sokkal kényesebb számunkra, a burgaszai kikötő a cigarettacsempészet szempontjából, ugyanis burgaszából szokták átrakodni a csempészet cigarettát, és onnan érkezik az Európai Unióba, Egyiptomból érkezik Burgaszból, és aztán pedig Burgaszból az Európai Unióba. Tehát jelentős mennyiségű cigaretta Egyiptomból érkezik, csempészet cigaretta. A Törökország eléggé jelentős helyen szerepel azon országok között, ahol a legtöbb csempészet cigarettát sikerült lefoglalni. Jelentős mértékben tehát együttműködünk, és egy nagyon fontos részletes jelentés sikerült elkészíteni azokról a szervezett bűnözői szervekről, amelyek Bulgáriában és a környező országokban tevékenykednek, illetve egyéb tagállamokban, és együttműködnek olyan országok szervezeteivel, mint például Albánia. Nagyon pozitív eredményeket kaptunk tehát a bolgár hatóságoktól, török hatóságoktól egyaránt egyébként nagyon jó az együttműködés. Famagusta esetét, ha megnézzük, az együttműködésünknek köszönhetően a török hatóságokkal való együttműködésnek köszönhetően reményeim szerint nem lesznek olyan hajók, amelyek Famagusztából csempészet cigarettával megrakodva indulhatnak tovább. A tagállamok illetékes titkosszolgálati hatóságaival együttműködve sikerült feltartóztatni Famagusztában csempészet áruval megrakodott hajókat. Az említett hajó egyébként egy-két hónapra eltűnt a szemünk elől, majd pedig 2013 áprilisában az olasz vámhatóságok feltartóztatták Pantelleria szigetén, illetve szigeténél, és több ezer ezer 17 ezer kiló hasis is tartalmazott, illetve szállított, tehát egyszer cigarettával rakodják meg, aztán pedig kábítószerrel, de akkor a rövid előadásomat ezzel befejezném, és természetesen várom a kérdést. Dank u wel, meneer Ik vond uw eh, uiteenzetting bijzonder interessant. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez minnyájunk számára is, ez a bemutatás. És ez azt mutatja, hogy a briefingben szereplőnél sokkal több információkat szerezhet majd a delegáció. Kérjük a feljegyzéseit, hogy, hogy ezt írásban is átadná nekünk, amit mondott, hogy ezt elolvashassuk, és jobban fel tudjanak készülni a képviselők az útra. Odi úr, Gressle asszony és Geyer képviselők értek szót. Odi úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos, hogy a képviselők ellenőrizzék külső határaink eh, biztonságát, hiszen a polgárok úgy érzik, hogy ez itt egy gyenge pont az Európai Unióban, és eh, a vámhatóság eh, a szerződések értelmében, tehát a külső határok kizárólagos kompetenciáját képezi az EU-nak, és a nemzeti eh, adminisztrációk azok, akik eh, úgymond a munkájukért szemlet állítanak ki az Európai Uniónak. Ami az ott dolgozó eh, tisztviselők munkáját illeti, a jelenlegi mandátum értelmében készítettünk egy jelentést arról, hogy a vámrendszer nem jó minőségű, és én az Európai Bizottságnak azt javasoltam, hogy készítessen tanulmányt azért, hogy a vámhatóságok működését jobban kézben tudja tartani, tehát, hogy ezeket ne a kormányok kezeljék, hanem az európai hatóság, illetve az európai hatóságá váljon. Elkészült a tanulmány, hogyha megnézzük a helyszínen a helyzetet, illetve a frakciók ez egyetértenek, akkor megismétlem, nagyon fontos, hogy ez kizárólagos kompetenciája legyen az Európai Uniónak a hatékonyság érdekében, és azt gondolom, hogy ez a, a különböző kormányok egységes felépésétől fog majd függeni. Köszönöm. Azután, amit most hallottunk, nem tudom, hogy itt jó helyen járunk-e. Például, ami a lengyel határt illeti Kalaningrád felé, ott is felmerült sokakban a kérdés, az Európai Uniónak mi dolga van itt. De ez remélhetőleg most Kaliningrád számára sokkal fontosabb. Felmerül bennem a kérdés, hogy a közútak milyen szerepet játszanak a cigaretta csempészet számára, és azok a, az a több milliárd cigaretta, amit lefoglaltak az első fél évben, milyen típusú cigaretták voltak, a nagy dohányipar jelentősebb márkáinak cigarettái, vagy pedig hamisított cigaretták voltak. Kérem, hogy esetleg ezt a pontot tisztázza. És azt hangzik el, hogy Bulgária 12. helyen áll a csempészországok között. Átmenő forgalmi bonyolító országról van szó. Szóval milyen szerepet játszanak a szárazföldi utak, illetve a tengeri utak? Kérem, hogy ezt kicsit pontosítsa még. Köszönöm. Twee concrete vragen van mevrouw eh, Gressler. Köszönöm szépen. Gressler asszony két konkrét kérdést tett fel. Gája úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Az én kérdésem hasonló ilyen kérdésé, ezért ennek egy változata. Ha jól emlékszem, akkor uh, a delegáció az Európa uh, tapasztalatai támaszkodott arra az éves jelentésre, amelyet um, drasztikus képek eh, formájában mutattak be, tehát hogy melyek a fő csempészeti útvonalak az Európai Unióba. Tehát ez egy um, fontos pont volt a um, Kaliningrádi enklábé, illetve a három, háromszög, és Katánia úr azt mondta, illetve amit őtől hallottunk, az kevésbé tűnik drasztikusnak, mint amit az Európoltól um, hallottunk. Az önszámadatai csak a dohánycsempészetre vonatkoznak -e? általában a, a csempészetre, amely károsítja az európai költségvetését általában véve, avagy pedig ez a szám a illegális határátlépésekre vonatkozik-e? Tehát a határokon történő bűncselekményekre vonatkoznak ezek a számadatokat, pontosítást várunk. Köszönöm. Köszönöm. Katánia úr két kérdést tett fel. Geszre úr, Geszre asszony, illetve egyet Gájer úr, parancsoljon. <coughs> Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Bulgária főleg át tranzitország, a cigaretták pedig a távolabbi vidékekről származnak, de itt lépnek be az EU területére. Át tudok adni a, a brendek, a cigarettafajták tekintetében információkat, de elsősorban északra csempészik délről északra csempészik ezeket a cigarettákat, az Egyesült Királyság, Lengyelország, Olaszország és a többi tagállam a végcél. Ilyen márkákat ö, alkalmaznak. Ami a tengeri útvonalakat illeti a csempészet tekintetében, nem szabad elfelejtenünk, hogy hajókkal szállítanak leginkább cigarettát, gyakran 20 ezer masterkész cigaretta félbe egy hajóra, tehát 200 millió cigaretta egyetlen egy hajóra. Például az Olaffal való együttműködésben 27 cigarettakonténert tudtunk lefoglalni, csempész cigarettát. Régi hajók ezek, amelyek Belize vagy Panama zászlója alatt, vagy pénz, pénzügyi oázisok zászlója alatt hajóznak, és két-három hétig eh, hajóznak, míg megtalálják, hol dobják a cigarettát partra. Gyakran egy kis kikötőbe kötnek ki, kinyitják a Roland Rolofot, eh, és a teherautók be, be, begurulnak a hajóba, felpakolják a cigarettát, és 20 perc alatt, 20 perc alatt elvitték a cigarettát. Például Spanyolországban 8 kamionnyi cigarettát pakoltak ki néhány perc alatt a hajóból, és a hajó már ment is, a cigarettát pedig vitték a belső piacra. A az Egyesült Arab Emirátusokból, Jebel Aliból jöttek például a csempészek, és pontosan tudták, hogy hogyan szerezhetnek információkat, és kivel működhetnek együtt. A líbiai válság óta jelentősen nőtt ezen felül a cigaretta behozatal Líbia irányába és irányából. Több száz konténert úgymond legálisan szállítanak Líbiába, és innen persze nem tudjuk, hogy jutnak be hozzánk. Más cél Tunézia. Például Port Saidban, Port Egyiptomból öt konténernyi cigarettát eh, szállítottak volna Tunéziába, de ez az öt konténer soha nem ért partot, soha nem szállt partra, soha nem érkezett meg Tunéziában. Ezért a Európai Unió parti őrségeinek tengeri és légi ellenőrző szolgálataival is fenntartjuk a kapcsolatot. Például Batumiból, Grúziából, Fekete-tengeren keresztül több hajó indult útjára. Ugye általában a Fekete-tengerre nem szoktunk gondolni, pedig két tagállamunk van a Fekete-tenger partján, Bulgária és Románia. Mondok egy példát. Nemrégiben Montenegróból gyors motorcsónakokkal próbáltak behatolni az olasz eh, felségvizekre. 2000-ben eh, például elhíresült az az eset, amikor eh, gyors hajókkal, gyors partra szálló tengeri egységekkel Montenegróból bombázták az orosz tengerpartot, persze átvitt értelemben bombázták cigarettával. Ez most nem magyarázom, miért megszűnt ez a csempészútvonal, de most újra a motorcsónakos cigaretta csempészet kezd terjedni. A harmadik származási hely az afrikai országok. Hatalmas cigaretta mennyiséget szállítanak például a Mauritánia felől az Európai Unió területére. Spanyolországból, Las Palmasból hírt kaptunk arról, hogy 20 konténernyi cigarettát szállítanának Mauritániában, de nem a helyi piac nem a helyi piacon adták volna el ezt a cigarettát, ugye ezek prémium cigaretták voltak, prémium cigarettagyártók terméke volt, és valószínűleg a Szaharán keresztül a Magreb országokon át az Európai Unióba csempészték vissza ezt a dohányárúti cigarettát. Szíria már a múltban is tranzitország volt. Most azonban Szíria 2011-ben, május 27-én komoly restriktív intézkedéseket vezetett be. Ilyen módon most a csempészek megkerülik Szíriát, és más országokon keresztül csempészik az árut. Ami pedig a statisztikai adatokat illeti, Azt mondhatom a képviselőknek, hogy a tagállamoktól gyűjtjük be a statisztikai adatokat a lefoglalásokról az elmúlt három hónapban. De csak a dohányáru és a cigarettára vonatkozó lefoglalásokról vannak adataink, eredeti és hamis cigarettákról van szó. 2012-ben Bulgária például 83 millió cigarettát foglalt le. Ezeket az adatokat persze minden évben eljuttatjuk a tagállamoknak, hiszen nem csak a mennyiség releváns, hanem az is, hogy milyen fajtákat csempésznek, és milyen csempész útvonalakat használnak a csempészek. Hogyha valaki tranzitor, azt is jó tudni, hogy valaki tranzitország, vagy pedig célország. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Gressle asszonynak. Van még egy kérdése? Gressle asszony, tessék parancsoljon. Hát igen, ugye a gonosz mindenhol ugrásra készen áll Katánia úr, de most Bulgáriára koncentrálunk, és éppen ezért nem volna rossz, hogyha azt tudnánk, hogy Bulgária az egész történetben milyen szerepet játszik. Azt mondta, hogy 12. Orsz, helyen áll a világ csempész országai között, illetve csempész szélországai között. Mit jelent ez egy 12. helyet? Hát azt gondolom, hogy ez egy nem akármi. Ez nem semmi tehát egyszerűen arra volnék kíváncsi öntől, hogy milyen fajta cigarettát csempésznek Bulgáriába és Bulgáriából ki. Kérem tehát, hogy belátható időn belül minél gyorsabban konkrét adatokkal lásson el. Aztán említette Szíriát is. Ha most kitekintünk a nagyvilágba. Az Olafnak volt egy ügye Szíriában. Kíváncsi volnék, és sem tegnap volt, hogy hogy áll ez az ügy, és arra is kíváncsi vagyok, hogy hány nyitott cigarettacsempészeti ügy zajlik, van vizsgálat alatt az Olafnál. Köszönöm. Die laatste vraag over Syrië is natuurlijk interessant. Az utolsó Szíriára vonatkozó kérdés nagyon érdekes, és persze ez egy, egy a szíriai GTI-re vonatkozó írásos kérdés, és felvette, hiszen benyújtottuk írásban ezt a kérdést, hat hét telt el, és nem kaptuk a választ. Tehát kérem Katani úr, hogy Gressle asszony utolsó kérdésére válaszoljon. Eh, eh, Nos, a GTI, GTI nyomozás zajlik. Ami pedig Szíriát illeti, az Olaf 2014 es missziója felmutatta hogy a korlátozó intézkedéseket megsértették. A ciprusi missziunk során, amelyen az OLAF munkatársai vettek részt szoros együttműködésben a ciprusi vámhatóságokkal, több konténer küld útraindításáról ér, informálódtak a szíriai korlátozó intézkedések bevezetése után. Magyarán mondva a ciprusi hatóságok tisztában voltak a helyzettel. Persze azt kell, hogy mondjam, hogy az Olaf nem rendelkezik a korlátozó intéz, Szíria elleni korlátozó intézkedések megsértésében nem rendelkezünk itt nyomozati jogkörrel, de a bizottsághoz fordultunk, és kértük, hogy a ciprusi állandó képviseletet tájékoztassa. A GTI-ról való nyomozás pedig jelenleg zajlik. Erről nem tudok más mondani. Ami pedig a lefoglalt márkákat illeti Bulgáriában erről a leghamarabbi időben tájékoztatom önöket. Hiszen a tagállamok tájékoztatnak bennünket, hogy milyen, minden tagállamban milyen fajta cigarettákat foglalnak le, melyik a legnépszerűbb fajták. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy vannak tagállamok, amelyek épp a cigarettamárkákról nem informálják az Olaft, csak a mennyiségről. De nem mondják el, hogy milyen típusú, milyen fajta cigarettát foglaltak le. Ebben a kérdésben teljesen függünk a tagállamok információjától. Köszönöm szépen. Köszönjük. Van-e még valakinek kérdése? Nincsen? Geyer úr, még egy utolsó kérdés? Nem? Nincs senki sem? Azt hiszem, hogy a válasz kiterjedt. És akkor bízom benne, hogy Katánia úr még a feljegyzését eljutatja hozzánk, a speaking notesait, és akkor így eh, a delegáció is teljes képben tud elutazni. Rendben van, akkor, akkor a napi rend ezen részét lezártuk. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Holnap kilenckor kezdjük a munkát, de a koordinátorok ülését zárt ülésben tartjuk meg, 10 perce szünetet tartunk, és utána folytatjuk 50 kor a koordinátor külését.